Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit a mai szakbizottsági ülésünkön. Ha nincs ellenvetésük, akkor a napirend tervezetet ezennel elfogadottnak tekintem. Úgy látom, hogy nincs ellenvetés. Akkor kettes napirendi pont a tolmácsolás. Ma a következő nyelvek állnak a rendelkezésünkre német, francia, angol, olasz, spanyol, lengyel, bolgár, magyar és szlovák. És már elég gyakran elmondtam, de még egyszer elmondom, a tolmácsok a hangminőségre, illetve a képi minőségre is rendkívül nagy figyelemmel lesznek, rendkívül fontos ez a munkájuk szempontjából, ezért rendkívül fontos az is a mi szempontunkból, hogy az iránymutatásokat kövessük, tiszteletbe bent tartsuk. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ha nincs kép, akkor nincs tolmácsolás sem, akkor angolul kell felszólalni, és kérem azért lehetőleg mindenki az anyanyelvén szólaljon fel, hogyha ezt a mai nyelvi kiosztás lehetővé teszi, illetve nyomatékosan kérek mindenkit, hogy lassan és érthetően beszéljen, hogy e a nehéz körülmények között a tolmácsok munkája lehetséges legyen a megfelelő minőségben a tolmácsok előre is köszönik ezt. Most pedig rátérek a B pontra, a webstreamingre. Szeretném elmondani, hogy ezt az ülést az interneten is lehet követni. C pont, a koordinátorok határozatai, október 26-ai datálással, és ezt 27-én el is küldtük mindenkinek e-mailen. Ez az anyag most már beélesedett, és ez azt jelenti, hogy 29-ig a határideig nem volt ellenvetés. Most, ha megengedik a hármas napi rendi pontra térek rá, egy eszmecsere, véleménycsere, a jogok és értékek program témájában. Jelen pillanatban a helyzet állása rendkívül fontos a mi munkánk szempontjából, hiszen a Rights and Values, a jogok és értékek programban mi is erősen befolyunk. Köszönöm a LIBE bizottság jelentéstevőinek, előadóinak a munkát, és köszöntöm őket itt a mi körünkben is. Önök is tudják, hogy az Európai Parlament, és itt elment a hang, E elnök, csak üdvözöltem önöket, még nem adtam szót. Kérem, ne vegyék el tőlem a mikrofont. Ah, tehát, ahogy önök is tudják, az Európai Parlament október 10-én a tanácsban a tagállamokkal karöltve az MFF, illetve a a New Generation, a Next Generation kapcsán egyességre jutott, tudják, hogy mi a helyzet Magyarország és Lengyelország kapcsán most tíz programról beszélünk, tehát több programról, ez rendkívül örvendetes. A Rights and Values, a jogok és értékek program is 0,8 milliárd euróval többet kapott, jelenleg, elméletileg, és ez a játékterünket, a mozgásterünket is megnöveli természetesen. A kérdés az az, hogy hogyan allokáljuk ezeket az összegeket. Nagyon fontos, hogy a közös európai kulturális teret erősítsük, az a polgárok a jogaikat sem tudják megfelelő módon, és a párbeszéd az európai polgárok között el kell, hogy kezdődjön. Nagyon fontos a kommunikáció velük és egymás között is. Az a polgárokért Európa, az Európa polgárokért program része ez most, ez a program már évek óta folyik, ezt önök is tudják, például a városi együttműködési programokat ne felejtsük el, illetve rengeteg vitafórumot kínált ez az átfogó program is Európa jövője kapcsán. Fontos, hogy megismerjük egymást, kölcsönösen megértsük egymást. A múltban komoly sikereket is elkönyvelhettünk, de fontos, hogy a hiányosságokat is ért, érezzük. Természetesen a Kulturális Szakbizottság részéről a jogok és értékek programot rendkívül fontosnak tartjuk, hiszen nagyon komoly kihívásokkal küzdünk. Fontos, hogy a tárgyalásokkal kapcsolatban is folyamatosan képben legyünk, és uh, Alice Kunkrik asszonyt szólítom, Daniela Banki asszonyt a bizottság részéről is meghívtuk a DG Just képviseletében. Őket is üdvözlöm, ők is hozzá fognak szólni, és természetesen van saját előadónk és a Kult Szakbizottságot érintő program kapcsán Hekokunt asszony, először Kunge asszony következik, utána pedig a Kohut határozat előadója, utána pedig a bizottság képviselője kap szót utána pedig még egy rövid eszmecserére is sort kerítünk. Ha mindenki betartja az időt, akkor még egy catch the eye-ra is időnk lesz, de sajnos csak akkor, hogyha mindenki tényleg fegyelmezetten betartja az időt. Tehát három percre megadom a szót, tessék, Kuneu asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit túlbuzgó voltam, elnézést, hogy túlságosan hamar benyomtam a gombot, de rendkívül fontos volt a számomra, hogy részt vegyek ezen az eszmecserén ma. Kult, volt kulturális miniszterként vagyok jelen a svéd kormányban kultuszminiszter voltam, ezért szívügyem ez a program, ugyanis közvetlen tapasztalatom van arról, hogy ez a fajta finanszírozás mit jelent a civil társadalmi képviselők számára egyes tagállamokban és remélem, hogy önök is egyetértenek, és osztják a lelkesedésemet. 2019 áprilisában komoly eredményt értünk el, ugyanis első olvasatban megszületett a közös jelvező a polgárok bevonása kapcsán. Itt tisztáztuk ebben a szövegben a megfogalmazást, a történelmi műemlékek, a kulturális örökség kapcsán is, és kihangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos ez a közös európai és demokratikus ö, ö, interpretációnk értékeink kapcsán is az Európai Unióban. Remélem, hogy képesek leszünk arra, hogy magas színvonalú munkát végezzünk önökkel együttesen a tárgyalások során is, 2020-ban is, a COVID-19 óriási kihívás jelent természetesen, de ne felejtsük el, hogy a jogállamiság, a polgárok jogai, a civil társadalmi szervezetek, és bizonyos esetekben még a demokrácia is komoly nyomás alá helyeződött bizonyos helyeken. Ezért gondolom mindannyian egyetértenek azzal, hogy örvendetes ez a hír, amit az elnök asszony az imént megosztott velünk, miszerint megszületett a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos megegyezés, a Rights and Values program kapcsán, és további 0,8 milliárd ö, ö, emelkedett, és most már 1,4-ről beszélünk, 1,4 milliárdról, és hogyha összes, összességében az 1,6 milliárdhoz képest ez mégiscsak talán szerény eredmény, de nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kompromisszum, amiből azért mégiscsak mindenki hasznot húzhat, és az én magam részéről konstruktív leszek. Most már a társelőadóval közösen fogjuk a, az egyezmény szögletes zárójeles részét tető alá hozni. És kiinduló pontként szeretném kihangsúlyozni, hogy az első részben már megszületett a visszanemfizetendő kölcsönökkel kapcsolatos megegyezés, de természetesen nagyon fontos a szögletes zárójeles rész is, amelyről érdeklődve várom a véleményeiket, javaslataikat, és nagy örömmel állok a tanácssal való tárgyalások elébe, ahol közös erővel, Kohut úrral, az előadóval, illetve Cseki Kájnen asszonyjal közösen fogunk tárgyalni. Köszönöm. Köszönöm szépen. tökéletesen betartotta az időkeretet. Én most pedig megadom a szót Kohut úrnak három percben. Tessék. Kohut úr, megadom a szót. Kérem, nyomja be a speak gombot. Most működik? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, az Európai Parlament előadója ként veszek részt ebben az, ezen az ülésen, és összességében előadó kolléganőm már beszélt erről a programról, én a Libes szakbizottság képviseletében vagyok jelen, és szeretnék kihangsúlyozni a mi szakbizottságunk részéről néhány pontot. Nagyon fontos a polgárok bevonása, részvétele, ezt kell erősíteni, és különösen fontos a részvétel támogatása az egész Európai Uniós demokratikus folyamatokban, illetve a közös történelmi tudat erősítése Európában. Ez rendkívül fontos. Demokratikus elköteleződés nélkül a polgárok körében, illetve anélkül, hogy ők megértsék, hogy miről van szó, amikor a politikai, szakpolitikákat alakítjuk, ennek végzetes következményei lehetnek. Nagyon fontos az európai projekt szempontjából tehát, hogy a polgárok tájékozódjanak. Ami a közös történelmüket illeti, a gyökereink megértése, annak megértése, hogy honnan jövünk, alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy kialakuljon az európai identitás, illetve a hovatartozás, az együvé tartozás érzése, a kulturális párbeszéd nagyon fontos, a sok nyelvűség kontextusában is. És nagyon örülök ennek az eredménynek, amit az Európai Parlament tárgyalói elértek a legutóbbi költségvetési tárgyalások során. 1, az 1,6 milliárd euró majdnem annyi, amit a határozatban kértünk. Igaz az, hogy Budapest és Varsó sokkoló ö, viselkedése miatt még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa az MFF-nek, illetve mikor lép életbe, ha egyáltalán de akkor is alapvetően ez egy nagyon jó boríték. És a következő három oldalú egy, egyeztetésen rendkívül fontos lesz, hogy se a hatályt, se pedig ezt a büdzsét ne változtassák meg, és nagyon fontos, hogy erősítsük ezeket a területeket. És szeretném még kihangsúlyozni azt is, hogy a többéves pénzügyi keretben az éves programokban delegált jogi aktusokat kell használni, illetve a polgárok ö, ö, minőségi jogi és érték nevelésében is ennek kell vezérebbnek lennie. Köszönöm szépen, Kohut úr. Most pedig megadom a szót Spanke úrnak három percben, tessék. You have not pressed the speak button.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 Yes, is it working? Most működik? Igen, most halljuk, látjuk. Köszönöm. Szeretném megköszönni önöknek ezt a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy beszélhetünk a jövőbeni finanszírozási programokról és szeretném megköszönni azt a lehetőséget is, amit ma kapok arra, hogy elismerjem azt a nagyon fontos munkát, amit a Kult Bizottság az Európa Polgárokért Programnak, annak kezdetétől fogva megad. A kérd a kérés hozzám az volt, hogy ismertessem a jövő előkészítésére tett lépéseket a polgárság jogok eh, programmal kapcsolatban, illetve az MFF tárgyalások eh, állásáról is beszámolják a program vonatkozásában. Az első fontos dolog, amit eh, említeni kell, és amit az elnök asszony is említett, az az, hogy ez a jogok és értékek program, ez eh, a kiemelt programok egyike, és ez eh, ilyetén módon kapott eh, plusz finanszírozást a tanács és a parlament tárgyalásai során 2018-as árakon számolva 800 millió euróról van szó, Folyóáron 210 millió euróról van szó. Ez egy jelentős plusz pénz, jelentős top-up, eh, hogyha azt nézzük, hogy eh, ez a program eredetileg 642 millió euróval rendelkezett volna csak az, els, az egész programra vonatkozóan, tehát ezt üdvözöljük, ennek örülünk, mert jelentősen javítja a lehetőségeinket arra, hogy megerősítsük a polgárok részvételét az Európai Unióban, illetve megerősítsük a polgárok jogait, illetve az európai értékeket általában véve. Szeretném megköszönni a Kultbizottságnak eh, a támogatását. A harmadik program előkészítésére áttérve önök is tudják, hogy van der Leyen elnöklete alatt eh, a belügyi igazgatóságtól az igazságügyi főigazgatóságra került át a program kezelése. Az Európa a Polgárokért program pedig jövő évtől kezdve nem lesz független program, hanem a jogok és értékek program, ahogy azt a bizottság javasolta 2018-ban, át lesz nevezve Polgárok, Egyenlőség, Jogok eh, és Értékek program, eh, és eh, a különböző programokat a, a jogok, az értékek és a polgárok köré fogjuk csoportosítani, témai köré fogjuk csoportosítani. Ez egy átfogó eleme volt az egész MFF csomagnak, amely ugye 2021-től 27-ig szól, eh, hogy áramvonalasítsuk a programokat, egyszerűsítsük a programokat, és a kis programokat újra csoportosítsuk nagyobbakba. A, tehát ez a két program a jelenlegi e, jogok, egyenlőség, e, stb. program, illetve az Európa Polgárokért program, tényleg mind a kettő a polgárok felé irányult, rájuk irányult, és az értékekről szólt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy hozzáadott értéke erősebb legyen ezeknek a programoknak a jövőben, és a hatása is. A jövőbeni polgárok, jogok és értékek program meg fogja őrizni az Európa Polgárokért program eredményeit. A az új program pedig elismeri a benne összpontosuló korábbi programoknak a jellegzetességeit. Lesz egy polgárok bevonása, egy polgári részvétel eleme a programnak, amely a Polgárok Európáért programmal kontinuitást fog képviselni lesz ezen kívül egyenlőség és jogok, illetve az unió értékei e, eleme is a programnak. Összesen négy program, négy eleme lesz, amely túlmegy e, a korábbiakon, és növeli az EU képességét arra, hogy előmozdítsa és e, megerősítse a jogokat és értékeket az Európai Unióban. Itt most tehát összefoglalva, noha a, az Európa a polgárokért program, mint kis önálló program megszűnik létezni, a, az Európa polgárokért program céljait folytatjuk és megerősítjük a polgárok egyenlőség, jogok és értékek programban ami pedig a folyamatot és a következő lépéseket illeti. Tudják, hogy az Európai Parlament és a tanács részleges politikai megállapodásra jutottak a harmadik programmal kapcsolatban 2019 márciusában. A főbb változások a részleges politikai megállapodás és az eredeti bizottsági javaslat között. Hier, dass Sie Ihre Zeit schon mehr als verdoppelt haben már több mint dupla ideje beszél, szeretném emlékeztetni arra, hogy most már csak a kult szavakra koncentrál, ugyanis különben kifutunk az időből. Köszönöm. Okay, I'm, I'm very sorry. I, I, I... Elnézést kérek, akkor itt most még három megjegyzéssel fejezném be. A folyamatról és a jövőbeni lépésekről szólva van ez a néhány nappal ezelőtt kötött részleges megállapodás, amely ezt a plusz pénzt is hozta, ezt a top-upot, amiről beszéltem a hozzászólásom elején, azonban egyelőre nincs egyhangú támogatottsága az egész csomagnak. Mi úgy tudjuk, hogy a tanács elnöksége megpróbálja a tárgyalásokat az összes szektorális program vonatkozásában évvégéig befejezni, beleértve a miénket is, amiről most beszélünk, a bizottság pedig eh, nagyon is érdekelt abban, hogy az egész MFF csomagról minél hamarabb legyen megállapodás eh, és a harmadik programról is, annak érdekében, hogy az EU programok következő generációja elindulhasson a jövő év elején. Azzal fejezném be a hozzászólásomat, hogy még egyszer megköszönöm az önök figyelmét és támogatását, belátását, amelyel viseltettek a polgárok az Európa Polgárokért programmal kapcsolatban, és reméljük, hogy ez a gyümölcsöző együttműködés a harmadik programmal kapcsolatban folytatódni fog. Elnézést kérek, hogy kicsit hosszasan beszéltem. Köszönöm szépen, Benki Elszony. Most a politikai frakció képviselői másfél-másfél percben következnek, de lenne egy kérdésem előzetesen. A sokszínűséget ebben a programban, meg tudjuk-e őrizni, lesz-e kontinuitás a rights and values-ban, tartalmi szempontból is megmarad-e az a sokszínűség, amire számítunk, hiszen itt pénzügyileg felaprózódott helyzetben leszünk, a korábbi program támogatása megváltozott, legalábbis egy dolog biztos, nem lesz több pénz az előző programra, kérdés az az, hogy az európai népek megértését erősítő program a, a sokszínűségében megmarad-e, vagy sem. És ezt a sokszínűséget lehet-e a továbbiakban is támogatni? Ez volt az előzetes kérdésem, és most pedig a néppárt Péter Polak másfél percben. Dobrý večer, prajem Mr. Pollack, I believe your camera is facing the wrong way. Pollack úr, azt hiszem nem jó irányban áll a kamerája. Perfect. Tökéletes. Uh, je ma počuť? Dobrý večer. A, tak ako moji predrečníci povedali, cieľom programu práva a autonty je ochrana. Jó estét kívánok! Nos, ennek a programnak tényleg meg kell erősítenie a jogokat, értékeket az Európai Unióban. Többek között a demokratikus életben való részvételt is. A programot az előző mandátum során tárgyalták, és a jelenlegi megállapodás kontextusában a 21-27-es többéves pénzügyi keretre vonatkozóan nyilván attól függ mindez, hogy, hogy alakul a költségvetés, illetve ennek a programnak bizonyos pontjaiba. Mint árnyékjelentés készítő, próbálom majd növelni ennek a költségvetését, mert ez rendkívül fontos. Főleg azért, mert nagyon sok a kihívás, ugyanis az Európai Uniós értékek, a jogállamiság, a demokrácia, bizonyos szempontból visszalépést jelentettek bizonyos esetekben, és ez nem olyan nyilvánvaló. Ma, amikor a az állampolgároknak részt kellene venniük az olyan döntésekben, amelyek a saját életüket is érintik. Nos, ez a változás itt a különböző tagállamok közötti strukturális tárgyalások keretén belül kellene létrejöjjenek. Itt ebben az ágazatban az egyik legfontosabb meghatározó tényező az oktatás, a képzés. Tehát a programnak az a része, ami az állampolgárokra vonatkozik, a részvételre, továbbra is a mi kulturális szakbizottságunk kompetenciája marad. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy a kollégák támogattak ebben a munkában. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, äh, Peter. Köszönöm szépen Péter Poláknak, most pedig Letka Maxova következik a Renew képviseletében. Good evening, uh, dear... Jó estét kívánok, kedves kollégák! Amikor nemzetközi szinten az EU-s értékekért harcolunk, uh, vannak uh, olyan civil szervezet, akik eh, a helyszínen eh, harcolnak, és eh, mások és mások a feltételek. Fentartható rendszert kell biztosítanunk, akik támogatják a fő résztvevőket, a kutatás, a kultúra, az egyetemi körökben, illetve a civil társadalmi szervezetekben, helyi, regionális, nemzeti és transnemzeti síkokon. A civil szervezetek támogatása nélkül nem tudtuk volna az alapjogokat, illetve a jogállamiságot megfelelő szinten biztosítani, főleg akkor, amikor nagyon sok ország olyan szervezeteket támogat, amelyek nem segítenek, akkor a reproduktív jogok szintén is. És ami a legfontosabb, az olyan szervezetek, amelyek az inkluzív oktatásért harcolnak. Ezek a szervezetek egyszerűen nem kapnak megfelelő finanszírozást. A kérdésem tehát nagyon egyszerű. A költségvetést a jelenlegi igényeknek megfelelően miért nem emelték. Hiszen az igények sokkal magasabbak. A bizottság hogyan tud megfelelő támogatást biztosítani a civil társadalmak számára, hogy továbbra is folytathassák a munkájukat? Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Maxova asszony. Hallotta, amit mondtam? Köszönöm szépen, Maxova asszony. A következő hozzászóló lehet, hogy nem akar hozzászólni. Az id- Anderson asszony szeretne most szót kérni az idő részéről? Anderson? Anderson asszony, ön szólítom. Können Sie mich hören? Hall, hallanak? Yes. Ähm, Nagyon rövidre fogom. Ebben a jelentésben megint csak arról van szó, hogy a demokráciát erősíteni kell, ami dicséretes természetesen, másrészt azonban természetesen azt is el kell mondani, hogy az Európai Unió, mint olyan, végtelenül antidemokratikus a parlamenti jogok a mi képviselői köreinkben is folyamatosan megnyírbálódnak, monitorok elé kényszerítenek minket, már nem mehetünk plenáris ülésre sem. Nem tudom, hogy ez most a megfelelő időpont-e arra, hogy a jogokról és az értékekről beszéljünk ebben a jelentésben, hiszen alapvető hiányosságok vannak nap mint nap, ezért ezt a jelentést én szerintem egyszerűen nevetségesé teszük magunkat, hogy így fogalmazzak konkrétan, mivel mint említettem, még nekünk is, a mi jogainkat is lábbal tiporják, a képviselői jogainkat lábbal tiporják, ezért ezt a jelentést nem tudom támogatni. És a választóink felé is legyünk igenis őszinték, egyszerűen mondjuk azt, hogy a parlament jelen pillanatban pseudo üzemmód, még sokkal inkább, mint szokásos módon, szokásos időben. Tehát ne játsszuk azt, hogy parlament, tehát ne játszunk parlamenteset. Liebe Frau Andersen, Anderson asszony, először is arról van szó, hogy itt nem egy jelentésről van szó, hanem egy programról, a több éves pénzügyi kerethez kapcsolódó programról van szó, nem jelentésről. Tehát nem parlamenti jelentésről beszélünk, hanem arról, hogy például a városi partnerségeket hogyan támogassuk, illetve a Europe for Citizens párbeszédet hogyan folytassuk az új keretben, és itt valóban jogokkal és értékekkel szorosan összekapcsolódik ez, és a mi felelősségi körünkbe tartozó aspektussal foglalkozunk és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokkal foglalkozunk. Tehát itt nem a rights and values vagy a demokrácia jelentéséről van szó, nem jelentésről beszélünk, hanem programról, egy több éve futó programról, amely most új finanszírozás nyert, és szeretném még kihangsúlyozni, hogy igen, a mi parlamentünk is nagyon megszenvedi a COVID-19-et, mi is védjük a képviselőnket, de minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy itt a szakbizottságban minden tag hozzászólhasson minden témához, a jogait ö, ö, gyakorolhassa, válasz, ö, szavazhasson, hozzászólhasson, módosító indítványokat benyújthasson, tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legkisebb akadályjal folyjon a munka a világjárvány idején is, és azt hiszem, hogy legalábbis ebben a szakbizottságban elmondhatom, hogy ezt a munkát folytatjuk még ebben a nehéz időszakban is, és megragadom az alkalmat, hogy köszönetet is mondjak ezért mindenkinek, aki lehetővé teszi a munkánkat és támogatja a munkákat. Következő felszólaló a zöldek részéről Diana Hiner. Gracias, presidenta. Y gracias también a los ponentes que hoy han venido. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Köszönet az előadóknak, akik erről a programról eszmecserét folytatnak velünk, és elmondták, hogy hogy alakultak a tárgyalások, és alakulnak a tárgyalások most is. Azt hiszem, hogy minden itt képviselt frakció úgy gondolja, hogy ennek a programnak a negyedik fejezete, amely hozzánk tartozik, kulcsfontosságú. Az egyik leghasznosabb program, amelyel valaha is rendelkezett az Európai Unió, annak ellenére, hogy nem megfelelően finanszírozott, az állampolgároknak segítették Európa építését, támogatta a szociális dialógust. Szeretnék erre a negyedik cikkre koncentrálni, mert volna egy-két kérdésem. A Kulturális Szakbizottság milyen szerepet játszik az új tárgyalások során? Szeretném a LIBE előadót is arra ösztönözni, hogy külön figyeljen oda a negyedik cikkre. Mi a helyzet a bizottságunkban az egyik legfontosabb területet jelentő szövegezéssel. De most a negyedik cikk értelmében kicsit több pénzünk van, úgyhogy sikerült egy kis emelést is elérnünk, és ezért nagyon köszönöm, köszönet mindenkinek. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Idei Finer asszonynak. Most pedig André Szabakov következik az ICR képviseletében. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót, köszönet az előadónak. Őszintén szóval kicsit zavarban vagyok, jelentősen zavarba vagyok, amiatt az energia miatt, amelyel ezzel a programmal foglalkoznak, illetve a költségvetés miatt. Ami az értékeket illeti, szerintem nem csökkent sehol. A kommunisták viselkedtek így annak idején, amikor a lakosságot akarták nevelni. Az a gyanúm, hogy itt hasonlóak a szándékok, hogy föntről akarják biztosítani az értékeket, ez pedig nagyon káros egy társadalom számára. Az értékeket a művészet, a kultúra termeli ki, és valamit tenni kell annak érdekében, hogy az emberek moziba járjanak, színházba, kiállításokra, fesztiválokra, és így alakítsák értékeiket ennek köszönhetően. Sajnálatos módon megszakadt a kapcsolat. Können wir die Verbindung wieder neu herstellen? Elnök, a kapcsolatot rendbe lehet hozni? Erre van valamilyen esély? Wenn nicht, dann würde ich... Dann... Ha nem, akkor a következő felszólalóra térjünk rá. Alexis Kiakulis Gue. Can you hear me? Most hallanak? Igen, igen, minden rendben. Köszönöm, elnök asszony. Ennek az új programnak a tevékenysége, ahogy ez az egyes mellékletben is megfogalmazódik, azzal a célral született, hogy felhívja a figyelmet a jogokra, értékekre, egyenlőségre, az állampolgárok között. A kultúra, illetve azok a területek, amelyek a kultúrához kapcsolódnak, megfelelő módjai annak, hogy elérjük ezeket a célokat. Ugyanis a lehető legmagasabb számban vesznek részt benne a fiatalok, és azért, mert a kultúra eszközei tapasztalatokon alapulnak. Ezért, hogy a legnagyobb hatással legyünk a figyelem felkeltésre, a lehető legjobb eszközök állnak a kezünkben. Ami a kulturális tevékenységet illeti, explicite nem találhatók meg a támogatható tevékenységek sorában a program vonatkozásában. Természetesen növelni kell a költségvetést, amennyire csak lehet, mert ez az új program kiegészíti a már létezőket, és több célt is fogalmaz meg a források növelése nélkül azonban ez lehetetlen. Nagyon fontos, hogy a keresett számot biztosítsuk. Tehát azon kívül, hogy a teljes költségvetés növelésére van szükség, a kulturális tevékenységeket, amelyeknek célja a figyelemfelhívás, illetve a fiatalokra és az oktatásra a koncentrálás nagyon fontos esélyt kell biztosítanunk a kultúrának, a fiataloknak és az oktatásnak. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Szabakov úr, ugyanis sajnos technikai okokból az előbb elvesztettük őt, Szabakov úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, és elnézést kérek. Megszakadt a kapcsolat. Csak hogy befejezzem, amit elkezdtem. Sajnálatos módon az európai kultúra haldoklik, annak ellenére, hogy óriási potenciális lehetőségekkel rendelkezik. Szokás szerint sosincs elég pénz ehhez az ágazat. Hogy, hogyha Boris johnson idézem, akkor azt kell mondanom, hogy azt javasolta, hogy minden művész változtasson szakmát és az Európai Parlamentben is vannak olyan képviselők, akik egyetértenek ezzel. Én viszont nem. Ezért nem szeretnék pénzt költeni értelmetlen célokra. Ezeket a pénzeket arra kellene szánnunk, hogy megmentsük a kultúrát, mert ezért vagyunk mi itt. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen most még van lehetőségünk egy catch the eye-ra. Nem tudom, hogy van-e felszólaló. Eddig nincs, a titkárságot kérdezem. Egy percben még kére valaki szót, a, a, a kész felemelő gombot kell akkor benyomni. Úgy tűnik, hogy nincs ilyen. Akkor most Banki asszonynak adok még egyszer szót, egy percben, hogy még egyszer foglaljon állást az elhangzottakkal kapcsolatban. Thank you very much, Chair, and thank you very much. Uh... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a reakciókat és nagyon érdekes megjegyzéseket. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy a az Európa a polgárokért programnak az értékes elemei, mint például az emlékezet, vagy pedig a testvérváros programok folytatódni fognak az új program keretében is. Ez egyértelműen benne van az új harmadik programra vonatkozóan. Emellett a civil társadalom, illetve a vibráló, életképes civil társadalom és NGO-k támogatása szintén része lesz a megerősített új programnak. Emellett a jelenlegi jogok egyenlőség programon belül fennmarad az a lehetőség, hogy az egyenlőség előmozdítását, a demokráciát, a jogállamiságot, a rasszizmus és intolerancia elleni tevékenységet szintén finanszírozzuk, és most a megnövelt költségvetéssel meg tudjuk erősíteni ezeket a tevékenységeket, itt területeket is. tehát az Európa polgárokért sikeres elemei, mint a testvérvárosi kapcsolatok továbbra is finanszírozást élveznek majd, és még meg is lesznek erősítve az új programban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Alice Kunkénak. Für eine Minute. Egy percben. Thank you, Madam Chair, and thank you again. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy eh, reagáljak eh, ezekre a sokszínű véleményekre. A tárgyalások most kezdődnek, a jövő héten intenzív tárgyalások, viták lesznek eh, Korhut eh, úrral eh, is, és nyilván majd ezekről beszámolok önöknek. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, és ennek a napi rendi pontnak lezárásaképpen megint csak Niklas Kohutnak adok szót. Thank you, Madam Chair. Uh, köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm ezeket a véleményeket, megszólalásokat. Nagyon rossz a hangminőség, szaggatott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 egy határozat tervezet a fiatalok és sportra való kihatásáról a COVID-19 járványnak, és egy szóbeli eszmecserére, illetve egy határozat javaslatra került sor ennek a kidolgozására, és ezt a szóbeli eszmecserét később a koordinátorok ülésén még meg fogjuk beszélni, végül pedig a szakbizottság nevében ezt a javaslatot benyújtjuk a plenárisra is, ahol ezt a határozatot elfogadásra nyújtjuk be, és a múlt héten kiemeltem, hogy az ifjúság és a sport az egyik olyan terület, illetve azok, ezek azok a területek, ahol a saját bőrükön érzik a, az emberek a világjárvány kihatásait, és nagyon fontos, hogy a gazdaság és a szociális integráció szempontjából ezek a területek rendkívül fontosak, és a jelenlegi helyzetben fennáll az a veszély, hogy a fiatalokra való kihatása a járványnak nagyon-nagyon tartós lesz. Nagyon fontos, hogy sürgősen fellépjünk. Tehát a legkülönbözőbb tanulmányok nagyon sötét jövőt festenek fel, ez a világjárvány nagyon komoly kihatással van a fiatalok életére, nagyon sokan aggódnak a jövőjük szempontjából alapvető kérdésekben is, ezért minden szakpolitikai területen együtt kell működnünk, esélyeket kell adni a fiataloknak, a korona járványnak ezen kívül a sportra, és nagyon komoly kihatásai vannak mind a versenysportra, mind az amatőr területre nagyon komoly bevétel kiesés szenvedett el ez a szektor, hiszen nagyon sok eseményt le kellett mondani, illetve néző nélkül történnek rendezvények, és nagyon sok szövetség, klub egzisztenciáját is fenyegeti ez a világjárvány, hiszen nem tudtak tartalékokat sem felhalmozni, felérték a készleteiket, ennek nagyon negatív kihatásai vannak a gazdaságra és a foglalkoztatásra, de összességében a társadalomra is a sport rendkívül fontos társadalmi funkcióval bír az inkluzió, az integráció és a társadalmi összetartás szempontjából is, illetve a szellem és testi egészség támogatása szempontjából is. Ezért nagyon fontos, hogy támogassuk a sportot. Az Európai Uniós újjáépítési pénzek rövid távon orvosságot jelenthetnek erre a problémára, és nagyon fontos, hogy a tagállamokban a sportkubokat valóban ebből a pénzből támogassák, tehát hogy elérjen ez a támogatás a szektorokig, de ez nem lesz elégséges, mint említettem, ez csak egy rövid távú támogatás. Hosszú távon célzottan kell támogatni ezt a szektort, a szocioökonómiai kihatásokat csökkenteni kell, elemezni kell a sportra való, a COVID sportra való kihatásait fontos Európai Uniós szinten koordinálni, és az előttünk álló kihívásokra válaszolni. Adott esetben egy Európai Uniós fellépési terpen is lehetne gondolkozni, vagy valami hasonlóban. Kedves kollégák, adtam most egy rövid áttekintést, és most önökön a sor, ez egy nagyon fontos téma, mit gondolnak erről a felszólalók listáján. Először is Tomás Semkovszki a néppárt részéről következik. Witam wszystkich serdecznie. W imieniu grupy IPP e chciałbym powiedzieć, że rezolucja ta... Przy... Szeretném elmondani. Köszönöm. Ezt a, az e, foglalást e, nagyon fontosnak tartjuk, mert itt nem csak az ifjúsági szervezetek várják ezt, hanem az összes sportszervezet is, amelyek most válsággal küzdenek a Covid válság nagyon komoly hatással volt a sportra, az amatőr sportra és a profi sportra is. Csökkentek a bevételek, nagyon sok sporteseményt el kellett teljesen törölni, vagy pedig nézők nélkül lehet csak megrendezni. Sportklubok egész sorának semmilyen tartaléka nincs már. Így a javaslatunkkal mindenképpen ezt az ágazatot, eh, annak túlélését támogatnunk kell a közvetlen jövőre nézve. Fontos az, hogy eh, a pénzalapok egy részét, az újraindítási alap egy részét a sportágazatra fordítsuk. Sajnálatos módon a jelenlegi pénzügyi támogatások nem lesznek elegendőek, éppen ezért azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság megvizsgálná, milyen más eszközökkel lehetne további támogatást adni, más forrásokat, más programokat felhasználva, itt gondolok például az Erasmus Plus-ra, új prioritások megfogalmazására, új tervekre, Eh, van szükség az Európai Bizottság részéről sport témában is, amelynek fő célja a hosszú távú újjáépítése lenne ennek az ágazatnak. Köszönöm szépen. Petra Kamel Évát következik az SND részéről. Petra Kam Évát következik tehát. So, now, jetzt funktioniert es, glaube ich. Most azt hiszem, hogy működik. Kedves kollégák, egy kicsit intenzívebb. Sajnos nincs kép, most már van kép. Tehát a sport területén rendkívül fontos, hogy megállapítsuk, hogy a fiatalokról és a sportról valóban érdemben felszólaljunk, mint ahogy ezt a kultúra és a kép, képzi, oktatás képzés, illetve a médiák kapcsán is már megtettük, és hogyha ezzel a témával foglalkozunk, akkor feltűnik rögtön az, hogy milyen mélyreható kihatásai vannak a világjárványnak egy több évtizedes fejlődésre, ezekben a szektorokban, a munkahelyteremtésben is óriási károk keletkeztek, és keletkezni fognak a jövőben is, hogyha nem tudunk ellenhatni. Arra kell figyelnünk, hogy ne legyen valami fajta dominoeffektus, hiszen hogyha az egyik partner az együttműködési láncban kiesik, akkor ennek nagyon komoly európai és nemzetközi együttműködési következményei vannak, további partnereket is a mélybe ránt ez, és a kínálati sokszínűség eltűnése itt a legnagyobb veszteség, nem csak a sport területén, hanem a kultúra területén is. A profi labdarúgás területe a legkom- áll a legkomolyabban fókuszban, sajnos, akik ugyan tényleg válságban vannak, de ezáltal elveszik a figyelmet a többi sportáktól, adott esetben a könnyű atlétika, vagy az úszás, vagy bármilyen más területekre is gondolhatunk, vagy például az edzők problémáira, akik nem tudnak edzéseket tartani bármilyen területen, több éves kiesés, több éves munka veszett kárba, ezáltal ezt mondják ők is, és egzisztenciájukban is veszélyeztetettek ezek az emberek. Ugyan ez a helyzet a fiatalok munkavégzésére is, hogyha megnézzük például a szövetségekben a fiatalok munkáját, akkor például Németországban azt látjuk, hogy itt nagyon komoly válság van. Itt képzési oktatási intézmények kerülnek a tönk szélére, nagyon komoly ö, munkatársakat, sok éve náluk dolgozó munkatársakat ö, elbocsátottak, remélhetőleg csak időlegesen, de, de adott esetben még a Vörös Keresztnél vagy a Természetvédő Szövetségnél dolgozó fiatalokat is keményen érinti ez és Ami pedig a kínálatok csökkentése illeti, például a szociális kontrollról is beszélni kell, például adott esetben a családi, családon belül erőszak is megnövekedett, vagyis fontos, hogy a kínálat sokszínűségére koncentráljuk, hogy a járvány idején és a járvány után is ö, a, tudjuk garantálni azt, hogy a sport tovább ér, és ezek a szektorok megmaradnak. Köszönöm szépen Petra Kamerévetnek, mondja az elnök, most pedig Monika Szemero, és szeretném kihangsúlyozni, hogy minden frakciónak csak egy perce van, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy ne terjessze ki mindenki két-három percre a felszólalását. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök ennek az állásfoglalásnak, ami az ifjúságról és a sportról szól, mert tényleg szükség van arra, hogy most fellépjünk egy egész generáció érdekében a raportőrrel együtt aláhúzzuk azt, hogy mennyire fontos az ifjúság helyzete a jelenlegi tárgyalások közepette. Azt akarjuk, hogy orientációt kapjanak, útmutatást kapjanak a munkanélküli fiatalok, és találjanak egy olyan szakmát, amit szeretni tudnak. különösen a marginalizált csoportok vonatkozásában a társadalmi befogadást kell javítani, és itt a sportnak nagy szerepe van, hiszen a sportnak iszonyatos társadalmi ereje van, és most sajnos nem lehetségesek az amatőr sportok, de egyéb társadalmi befogadási lehetőségek, például hátrányos helyzetű gyerekek számára foci edzések tartása a nagyobb integráció érdekében, ez hasznos lehet. Ezért is kell ezeket a programokat kiemelnünk. Emellett a sport kiterjedhet a fogyatékkal élőkre is. Az elhalasztása a paralimpiai játékoknak sajnálatos módon aláásta az ilyen események finanszírozását, ezért célzott megközelítésre van szükség a sportokban, és különösen az új fogyatékossági stratégia eh, való tekintettel. Eh, nagyon nagy örömmel fogok együttműködni a kollégákkal, és mihez reméljük, hogy minél hamarabb ezt a, ezt a járványt magunk mögött tudjuk, akkor pedig újra összehozhatjuk az embereket, eh, és találkozhatunk. Köszönöm szépen, Szemedó asszony. Az, á, de nem jelentkezett ma felszólalásra de mégis kérdezem, hogy van-e bárki, aki szeretne felszólalni? Úgy látom, hogy nincs. Anderson asszony felemelte a kezét. Egy perc, tessék nem szeretnék ebben a szakbizottságban a továbbiakban állásokat foglalni. Nem tudom, hogy az elnöknek jogi szempontból van-e joga engem rendre utasítani, illetve a felszólalásaimat saját hatáskörében értelmezni. Ezt meg fogom vizsgálni jogilag, addig nem szólalok fel. Köszönöm szépen. Arcid úr asszony következik. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour la présentation de cette résolution sur la jeunesse. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a határozatot, elnök asszony. Szeretnék kihangsúlyozni egy elemet a tagállamok szerepét illetően, hogy a tagállami intézkedéseket foganatosítani kell nemzeti szinten, ez rendkívül fontos, illetve azt kell biztosítani, hogy az Európai Bizottság rendkívül alacsonyra tette az ambíció récét, hiszen itt egy fenntartható és szociábilis ö, ö, átmenetre van szükség, de a COVID utáni kilábalás szempontjából ez egy rendkívül fontos terület és sürgős terület, és a digitális területet ne felejtsük el, fontos a képzés és az oktatás területén a digitális eszközök fejlesztése, és ami pedig a sportot illeti, azt gondolom, hogy a tagállamokat presszionálni kell, lehetőségeink szerint, hogy a sport szakpolitikai inkluzív intézkedéseket foganatosítsák, ne csak a futball területén, hanem fontos a helyi fellépések támogatása minden területen, szociális szempontból is, a COVID idején. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Jenbo asszony! ICR következik, Tatsum Melbár. Uh, dear Madam Chair, uh, I generally welcome Tisztelt elnök asszony, általánosságban üdvözlöm uh, ezt az állásfoglalást, uh, ami a COVID-19 hatásáról szól a fiatalokra és a sportra. Bár ez nem ugyanaz, vannak ugyan átfedések, azt elismertük, hogy a sport mindenkit érint, nem csak a fiatalokat. De röviden hadd fejtsem ki. Úgy gondolom, hogy ami a fiatalokat illeti, ez nagyon jól megy a, a, a munkerőpiacon. Az EMPL, a foglalkoztásügyi szakbizottság hatáskörébe tartozik viszont. Viszont hiányzik annak elismerése, hogy milyen szegénységet teremtett, főleg a munkaidő során amikor a COVID során kellett dolgozni, ez nem csak azon kockáztatokat jelentette, hogy nagyon sok fiatal, aki elvesztette a munkáját, ideglenesen szegénységbe süllyedt. Azt a tényt is el kell ismernünk, hogy ha valaki tanulni akar és dolgozni egyszerre, ez egyre inkább nagy kihívás a fiatalok számára. Végül pedig azt gondolom, hogy ami az oktatást illeti, ebben az állásfoglalásban nagyon sok aspektust újra fel kellene vetni. Ami a sportot illeti, értem én a negatívumokat, amelyek az állásfoglalásban megfogalmazódtak, azonban nagyon sok kereskedelmi jelleget öltő sport és egyéb területek és ö, megemlítése kerültek, de ugyanakkor vannak olyan területek, amelyek esetleg még inkább divatosabbá váltak. Az emberek sokan egyre több időt töltenek a szabad levegőn, lehet, hogy útmutatásra is szorulnak, hogy hogy lehetne egészségesebben élni. Esetleg digitális alkalmazások segítségével talán fel lehetne ezt vetni, és hiszem ezeket az aspektusokat is meg kellene benne fogalni. Köszönöm szépen, Mebara asszony, és a GUE részéről nem jelentkezett senki. Most kérdezem, hogy a GUE szeretné felszólalni. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor most a bizottsághoz fordulok. Ifl Rostek úr két percet kap. Please press the speak button. Ah. Kérem, nyomja meg a speak gombot. Köszönöm. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Nagyon köszönöm ezt a kezdeményezést, hogy legyen egy konkrét állásfoglalás a COVID-19 hatására a fiatalokra és a sportra úgy vesszük, hogy a bizottsági kezdeményezést támogatják, és természetesen felhívásnak is, hogy tegyünk még többet. Az állásfoglásban körvonalazott mindkét területet rendkívül módon sújtotta a COVID-19. Azt hiszem szükségtelen ismételgetni, hiszen ezt már a hozzászólók is kiemelték. Tökéletesen összefoglalt a Frankoszka úr, hogy milyen borzasztóan sújtotta ez a fiatalokat, mentális, jóléti, munkahelyi problémákat illetően. Aztán a sportesemények, illetve a profi sport, erről sem szabad elfeledkezni, ennek terén sem. Szinte 3%-os lett a munkanélküliség ezen a téren, és ez ennek borzasztó hatása. Ami a fiatalokat illeti, az Erasmus és a szolidaritási program a mobilitást is érintette. Rengeteg aspektust érintett még. Nos, mit lehet még tenni, és mi is történt eddig? A bizottság már bejelent eszközöltünk, sokat koordináltunk a tagállamokkal a sport finanszírozását vonatkozásában. Vagy a tanács, hogy a bizottság tartott ilyen jellegű üléseket, tanulmányok készültek a sport területén, és a közelmúltban születtek meg ennek eredményei. Többet nem akarok most mondani, mert már túlórázunk, de természetesen együttműködünk a parlamenttel, hogy ha szükség van rá, végső formát öltsön ez az állásfoglalás. Nagyon jó ez a javaslat, és nagyon jó javaslatok hangzottak el a mai napon is a vita során. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És minden kollégának köszönöm a mai részvételt ebben az eszmecserében, és remélem, hogy a lehető leggyorsabban a plenáris elé is terjeszthetjük ezt, ugyanis ez egy rendkívül fontos, sürgető, jelentőségű téma. A sport szektorra a Covid-nak nagyon komoly kihatásai vannak, és sajnos sürgős fellépése van szükség annak érdekében, hogy strukturális, visszafordíthatatlan károk keletkezzenek. Végül pedig Szeretném még elmondani, hogy 27-e péntek déli 12 a módosítók beadásának határideje, és szokás szerint csak angolul lesz az eljárás, tehát a módosító indítványokat a koordinátorokon keresztül lehet csak benyújtani, azért, hogy jó minőségű anyagot ö, állíthatsunk össze, és csak közvetlenül a tájra vonatkozó módosítókra szorítkozzanak ez a kérésem, hiszen fontos a célzatos jelentés, a célzott tartalmú szöveg összeállítása, gondolom ez a szöveg olvashatóságát és elfogadhatóságát is erősíteni fogja. Köszönöm szépen. Most az egyéb napi rendi pont következik. A következő ülésünk december másodikán és harmadikán lesz Köszönöm a tolmácsoknak a munkát, és mindenkinek kellemes estét kívánok. Most pedig mindenki felé az a kérésem, mindenkinek. Ö, kívánok természetesen. Az a kérésem most, hogy a koordinátorok ö, in kamera ülésén az vegyen részt, akinek erre jogosultsága van, és kérem most mindenki jelentkezzen ki, a rendszerből, akinek nincs ilyen részvételi jogosultsága. Köszönöm.